Kedves kollégák! Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök a mai szakbizottsági ülésen. Mindenkit emlékeztetnék még egyszer arra, hogy ma először is szakbizottsági ülést tartunk, még akkor is, hogyha tényszerűen itt csak a koordinátorokat látom, illetve azok képviselőit. Először is megtartjuk a szakbizottsági ülést, amely nyilvános. Ezért szeretettel üdvözlöm a vendégeket is, akik ma érkeztek. Ezt követően pedig zárt ajtók mögött megbeszélést folytatunk a koordinátorokkal. Megkapták a napirendet, a napirendben nem történt változás, semmiféle közleményem nincsen. A múltkori ülés jegyzőkönyve megérkezett, ez az egyetlen megjegyzésem. Ezek most már rendelkezésre állnak, itt megtalálhatják tehát a dokumentumokat. Ezzel elérkeztünk a harmadik ponthoz, ami a legfőbb pontja a napirendünknek. Arról szeretnénk ma eszmecserét folytatni, hogy hogyan képzeljük el a szakbizottság megbizatásának második szakaszát, és hogy a záró jelentést hogyan is kellene kialakítanunk. Egyszer már röviden beszéltünk erről, de nem részletesen, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, már csak azért is, mert az időbeli eltolódást, mint ahogyan azt láthattuk az első szakaszban, ezt nem engedhetjük meg magunknak ezúttal. A plenáris ülésen július elején, jövő év július elején szavazunk el. ez pedig annyit jelent, hogy a jelentés első tervezetét már márciusban el kell készítenünk, ez tehát egy igen kemény munka lesz az időbeli korlátok miatt. Ott már, itt ülsz középen. Jó. Tehát, kedves kollégák, erre kell összpontosítanunk az eszmecsere folyamán, hogyan képzeljük el a második szakasz munkáját Mindannyian tudják, hogy eddig mit csináltunk. A jelentést, ahogyan a plenáris ülésen megszavaztuk, a tagállam 27 parlamentjének elküldtük. Ehhez hozzáfűztünk egy listát, amelyen a kritikus kérdések találhatóak, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nemzeti parlamentek megvitassák ezeket a kérdéseket és megválaszolják azokat. Ezzel egy egy időben tájékoztattuk a parlamenteket arról is, hogy jövő év márciusában közösen egy rendezvényt szeretnénk megszervezni itt Brüsszelben. Tehát egy közös rendezvényt a nemzeti parlamentekkel, amelyen szeretnénk eszmecserét folytatni, hogy láthassuk, hol, mely pontokban értünk egyet, hol térnek el a vélemények, milyen következtetéseket vonhatunk le ebből és nagyon fontos, hogy mit tudunk ebből hasznosítani, annak érdekében, hogy a bizottság felé is közvetítsük álláspontokat, és előkészítsük a jelentést. Ez történt eddig, erről önök is tudnak. Most azonban először Pervans Perezt kérném meg, a jelentéstevőnket, hogy mondja el, mit gondol mindenről, és ezután természetesen mindenki szívesen hozzászólhat. Pervans. Merci, Monsieur le Président. Euh, c'est notre première... Euh, Köszönöm, elnök úr, mivel ez az első ülésünk, amióta megszavaztuk a jelentést a plenárisan, fontos az, hogy megbeszéljük, milyen irányt kívánunk adni a munkáinknak. Majd lesz egy koordinátor ülésünk azért, hogy a pontosabb módozatokat meghatározunk, de itt az együtt elindított munka alapján, ezt több mint egy éve kezdtük, és a plenárison nyert szavazatok után meg kell beszélni, hogy milyen általános irányelveket kövessünk. Az októberi szavazás előtt a politikai frakciókban vitákat folytattunk, és tudatában voltunk annak, hogy két forgatókönyv lehetséges – az egyik keretében csak kérdéseket vettünk volna ebbe a köztes jelentésbe, és a végső jelentésbe vettük volna a kérdésekre adott válaszokat. De egy másik forgatókönyv is volt, mégpedig az, hogy megegyezünk az általunk fontosnak tartott ajánlásokban. Végül ezt a második forgatókönyvet találtuk lehetségesnek, és ez azt jelenti szerintem, hogy a következő időszakban számunkra a lényeg az, hogy tulajdonképpen vevőszolgálati munkát végezzünk, hogy úgy mondjam, vagyis legyenek meg a fő irányzatok, ezekkel kapcsolatosan nagyon nagy többséget kaptunk a plenárison, és ezek a fő irányvonalak megjelenjenek a parlament munkájában, és erőteljesen képviseljük ezt az üzenetet. A válság természetesen még nem fejeződött be. Az első jelentésben is rögzítettük, majd ezt megerősítettük a plenáris szavazásán, még nem zárult le a válság. Lehet, hogy lesznek olyan fejlemények, amelyekre vissza kell térni, például az eurozóna külső képviselete, stb. De szerintem a lényeg benne van a megszavazott jelentésben, és számomra a fő irány az ön által ismertetett ütemterv szerint az, hogy őrködjünk, őrködjünk mégpedig azon, hogy ezek az irányelvek megjelenjenek a különböző rendelkezésekben, és akkor, amikor a parlament megnyilatkozik különböző szövegekkel kapcsolatosan, amelyek interferálnak a mi szövegünkkel, és sok ilyen lesz, mert nagyon nagy területet lefed a jelentésünk. Szerintem ebben kell gondolkodni. Két-három kérdés fog felmerülni számunkra. Beszélt ön a az ütemtervről, annak kihívásairól. Szerintem az ön megítélése mindenképpen helyes. Ezt a mandátumot szerettük volna meghosszabbítani azért, hogy a pénzügyi tervvel kapcsolatos bizottság mandátumával ez egybeessen, szerintem ez releváns. Ez azt jelenti, majd talán a koordinátorok ülésén erre visszatérünk, hogy együttesülést kellene tudnunk tartani a pénzügyi tervvel foglalkozó bizottsággal. Tudom, hogy ez utóbbi bizottság is túlterhelt, nagyon sok feladata, gondja van, és az összes szakbizottsághoz felhívást intéztek, járuljanak hozzá a munkához, stb. Viszont az is igaz, hogy szerintem ezt az együttesülést mégiscsak meg kellene szervezni, hogy politikai jellegű vitát folytassunk a projekt általános irányairól. Ezt a projektet az EU költségvetéséből kell finanszírozni, és éppen ezért ezt az ülést minél hamarabb össze kell hívni. Ami pedig a konkrét javaslatokat illeti, melyeket ki kellene dolgoznunk. Szerintem, ha csak valami váratlan dolog nem történik, a javaslatok lényege az első jelentésben benne van, a második a nemzeti parlamentekkel kap, való kapcsolattartás, a második terület, de erre majd még a koordinátorok ülésén visszatérünk, megnézzük ebből a szempontból is a iránymutatókat, de szerintem a bizottság plenáris ülésén azt kellene megnézni, hogy a kollégák milyen irányba szeretnének menni, a munkálatok első részében meghatározott opciók szerint. Mert szeptemberben felvettem a kapcsolatot Jutta Hauggal, aki az Sór Bizottság elnöke, és a két titkárság is párbeszédet folytat, szoros kapcsolatban áll. A SUR szakbizottság jelenleg nem ülésezik, nem dolgozik, mivel meg akarják várni a jövő évi költségvetést. A mi eredeti szándékunk tehát mi szerint még az, ebben az évben szerettünk volna egy közösülést megszervezni, ez sajnos lehetetlenné vált. Legkorábban januárban szervezhetünk közös ülést, ezt tervezzük, de január előtt erről nem lesznek egyeztetések. Vannak tagok, akik mindkét szakbizottság tagjai. Mielőtt megadom a szót Frank Engelnek, nem, ott már esetleg te nem szeretnél? Frank Enge. Elnök úr, csak ehhez a témához szeretnék hozzászólni, ami a súrbizottságot illeti. Osztom a jelentéstevő véleményét, miszerint kell egy közös ülés, és ideális esetben egyeztetni kell a két bizottság között, mivel meggyőződésem, hogy az Európai Unió nem tudja megtalálni a válságból kivezető utat, anélkül, hogy a költségvetését átalakítaná. Mégis szeretném felhívni a figyelmet arra, hiszen én mindkét szakbizottság tagja vagyok, hogy Gariga jelentéstevő azt tervezi, hogy január végén, február elején a súr zárójelentésére vonatkozó első tervezetét benyújtja. Két probléma van ezzel, az egyik bennünket, is érint, a másik pedig csak korlátozottan érint, illetve főként engem érint, hiszen én nem osztom mindig a költségvetési szakemberek véleményét, akik még mindig nem tudnak elképzelni olyan EU költségvetést, amely meghaladja az 1%-os GDP arányt, ami szerintem botrányos. Erről beszélni kell a szakbizottságban, de azt hiszem, hogy a frakcióknak is véleményt kell alkotniuk erről ami eddig még nem történt meg kimerítő módon. A második pont azonban mégis az, hogyha Ön Jutta Haggal abban marad, hogy esetleg január végén, de lehet, hogy majd később lesz közösülés. Három nappal később pedig megtörténik ennek az első tervezetnek a benyújtása, amelyet említettem az imént, akkor a sor szakbizottság végkövetkeztetései már nem egyeztethetők össze a mi munkánkkal. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos lenne tehát az időpontokat koordinálni egymással. Én szívesen segítek ebben, mert akkor sikerül összehangolni a munkánkat a SUR szakbizottsággal, és így ez mindkét szakbizottság javát szolgálja majd. Köszönöm Frank Engelnek a hozzászólást, és hogy felajánlotta segítségét. Rajtunk eddig nem múlt. Mi szerettük volna mielőbb megszervezni az ülést, de lehet, hogy a te segítségeddel sikerül ezt még valahogy megvalósítani. Átadom most a szót Signor Koferáti úr képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. Csupán annyit szeretnék mondani, Szárgyó Koparati képviseletében, hogy teljesen egyetértek azzal, amit a jelentéstevő asszony, tehát Beresz asszony mondott az imént. Úgy hiszem, hogy különös jelentőséggel bír, hogy milyen munkát végzünk itt az adhok bizottságban. És ezt a munkát szorosan egyeztetni kell a többi szakbizottság munkájával, akik esetleg olyan rendelet vagy irányelv tervezeteket vizsgálnak meg, amelyek összefüggenek a krízis kérdésével. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a SUR szakbizottsághoz, albizottsághoz kialakítsuk a kapcsolatot, de a többi szakbizottsághoz is, akik jelenleg olyan javaslatokat, akár jogszabályjavaslatokat is vizsgálnak, amelyek közvetlen kihatással vannak a krízis megoldására, ami pedig a mi hatáskörünkbe tartozik. Ami pedig a nemzeti parlamenteket illeti, erről még a koordinátorok ülésen beszélhetünk. Köszönöm. A következő Ola Schmidt. Uh, thank you, Chair. Well, I have a very practical um, Köszönöm szépen, elnök úr, egy nagyon gyakorlatias kérdésem van, ez pedig a szakbizottsági részvételre vonatkozik. Hiszen bajos volna azt mondanunk, hogy keményen dolgozunk, mármint néhányan keményen dolgozunk, hogy bizottság többi tagja meg, mintha nem volna jelen. Hát mi tagadás, ez egy probléma. Mielatt, mielőtt tehát arról beszélgetnénk, hogy milyen terveink vannak a program ki meghatározásában, az előtt a jelenlét kérdését kellene felvetni, de talán nem a bizottság ülésén, hanem a koordinátorok ülésén, de ha körbenézek, szinte csak koordinátorok vannak itt. Nos, valóban a múltban több mint egyszer nem volt kielégítő a jelenlét de sajnos a egyes szakbizottságok párhuzamosan üdvéseznek. mi csütörtök délutánra teszük az időpontot, de eddigre meg már sokan hazautaznak. Ezért vannak kevesen jelen. Kedves Ole, senkit nem tudunk kényszeríteni, hogy vegyen lész részt a szakbizottságán, egy német sém listát publikálhatnánk, tehát hogy most publikálnánk, hogy ki volt itt és ki nem, de azt hiszem, hogy azok, akik nem voltak itt, azokat ezzel nem tudjuk befolyásolni. Osztom a csalódottságodat, de nem igazán tudom, hogy hogyan lehetne ezt gyakorlatilag megváltoztatni. Kérhetünk, felszólíthatunk, de az ilyen kérések nem sok gyümölcsöt hoznak. Az Igazán aggasztó számomra az, hogy vannak frakciók, amelyek egyáltalán nincsenek jelen. Például a zöldek alig-alig képviseltették magukat, bár egy alelnököt is kaptak, egy alelnöki pozíciót is kaptak. És így persze fennáll annak is a veszélye, hogy a szakbizottság eredményeként létrejövő dokumentumot nem fogják tudni támogatni. Ami pedig a másik kérdést illeti, ahhoz nem akar semmit se hozzászólni, Olá, tehát, hogy a második fél időben hogyan dolgozzuk konkrétan? Hát könnyebb volna, hogyha többen volnának jelen de úgy hiszem, hogy a fő kérdés számunkra az, hogy a nemzeti parlamenti képviselőkkel szorosra fogjuk az együttműködésünket. Ez itt a fő kérdés, ez a fő ügy. És hogyha ismét széles konszenzust akarunk elérni, akkor úgy gondolom, hogy egy sok kompromisszumhoz kell ragaszkodnunk. Talán ezeket érdemes volna még részletezni, tisztázni, de a Pandora szelencéjét ne nyissuk ki újra. Beláthatatlan következményekkel járna ez. Láttam például, hogy a zöldek például a pénzügyi tranzakcióra kivetett adókra akarnak visszatérni. Jó, térjünk erre vissza, nem tudom ezt most pontosan. De hát az ECON szakbizottságban ugyanezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. De mondom még egyszer, ha már valamit lezártunk, ne nyissuk meg újra a kérdéseket mert beláthatatlan következményekkel jár ez. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja a következő felszólaló. Egyetértek Pervans Berezzel. Helyes úton jártunk az első fél időben, sikerült kompromisszumot kialakítani, és úgy gondolom, hogy a következő időszakban munkánknak ez jó alapját fogja adni. Hozzátehetjük ezen felül azt is, azokat a témákat is, amelyekre nem kellő figyelemmel koncentráltunk, vagy amelyek aktuálisan jelentek meg. Két-három ilyen témát tudnék felsorolni. Egyrészt a magánszemélyek eladósodásának kérdése. az európai magánszemélyek és háztartások is el vannak adósodva, nem csak a cégek másrészt pedig az államadóság és a különböző befektetési alapok viszonyát is fel lehet vetni. Harmadsorban, hogyha mi munkánkat nem koordináljuk megfelelően, és nem kellő gazdasági és szociális kohéziót teremtünk meg, akkor aláaknázzuk a pénzügyi keretszámokat, a következő időszak költségvetését, és az elért eredményeink is veszélybe kerülnek. Nagyon pontosnak kell lennünk, és a krízis utáni időszakra is gondolnunk kell. Másrészt gondolkozunk azon is, sok képviselőtársam mal ellentétben én nem vagyok az Ekon szakbizottság tagja, de úgy gondolom, hogy gondoljunk, gondolkozunk azon is, hogy a mi albizottságunkban is vizsgáljuk meg azt a hat jogalkotási anyagot, amelyel az Ekon most foglalkozik. Hiszen ezek a mi területünket is érintik. Egyébként van még mondandóm, de ezt a koordinátorok ülésén mondom majd el. Ezen felül. A nemzeti parlamentekkel való együttműködés nagyon fontos, és éppen ezért ezt meg kell erősíteni. Köszönöm. Nikolaus Huntis a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan mondtam, illetve ahogy a jelentéstevő mondta, a plenáris son megtörtént szavazás után most kell tovább gondolkoznunk a munka jövő megszervezése, jövő időbeni megszervezéséről. Egyrészt úgy gondolom, hogy meg kell ragadni a lehetőséget, hogy egy harmadik évre is kiterjesszük a felhatalmazásunkat. Az előttem felszólaló éppen arról beszélt, hogy a köztes jelentésről nem szavaztunk. A világosan elmondott okok okán, okok miatt. Tehát úgy gondolom, hogy egy olyan javaslatot ne vigyünk előbbre, amelyel nem teljesen értünk egyet. Mi is a mondandom tehát? Az, hogy jobb javaslatokat tartalmazzon majd a zárójelentés, Erről kellene ma délután beszélnünk. Egyetértek az eljárásjogi javaslatokkal, mégpedig, hogy az, a mi vizsgálatunk tárgyát képező ügyekkel foglalkozó más szakbizottságokkal szorosabbra fogjuk a viszonyunkat. Ami pedig a mi albizottságunk feladat meghatározását és munkáját illeti, úgy gondolom, hogy igenis a krízis okaival kell foglalkozni, miközben a jelentéstevő asszony azt mondta, hogy a krízis folytatódik. És sok intézkedés, amelyet foganatosítottak, folytatandó. Az én frakcióm ugyanakkor ezt a jelentést részint azért nem tudtam támogatni, mert ezek a felvetések nem eléggé pontosan írják le a helyzetet. Hogyha például a Franciaországban, Görögországban vagy az Egyesült Királyságban bevezetett szigorú takarékossági intézkedésekről népszavazást tartanánk, nem hiszem, hogy a választópolgárok megszavaznák ezt, támogatásukról biztosítanák ezt. Tehát valamilyen más úton kell eljárnunk. Lássuk csak, van-e deficit? és úgy gondolom, hogy nem elég közel állunk az állampolgárokhoz. Pedig a mi feladatunk az, hogy az európai választókat képviseljük, az európai választók érdekében szólaljunk meg. Máskülönben nem tudunk kilábalni a krízisből. Azaz. Úgy gondolom, hogy a közös erőfeszítéssel a lehető legjobb zárójelentést kell elfogadnunk, és az én frakció mindent megtesz azért, hogy ezt létrehozzuk. Van itt még egy másik észrevétel is. A koordinátorok ülésén majd beszélünk erről, de beszéltem arról, hogy esetleg érdemes volna egy-két országot meglátogatni, beszéljünk erről majd később, de mindenképpen Görögországba el kellene menni. Jó, jó, akkor erre majd visszatérünk. És vannak még konkrét javaslataim is. Nagyon fontos, hogyha valaki ezt mondja, hogy nincsen krízis, akkor, akkor igenis megmondhassuk, hogy van krízis. Ezekről a pontokról később beszélünk a koordinátorokkal, de említett egy pontot, amely azt hiszem nagyon vitatott, én legalábbis másképp látom a dolgot. Nem gondolom, hogy tulajdonképpen valahol annak a tartalmát, amit itt közétettünk a félide, félidős jelentésben, hogy azt meg kellene kérdőjeleznünk. Számomra az a jelentés, amelyről szavaztunk, illetve az az eredmény, amiről szeptemberben szavaztunk, ez a mi szakbizottság munkájának eredménye volt, és ez nagyon kemény munka volt, nem volt egyszerű elérni ezt a kompromisszumot, amely tulajdonképpen itt vagy ott eltért az egyes frakciók véleményétől, de amely összességében mégis egy vállalható kompromisszum volt. Hogyha most ezt ismét, erről ismét megnyitnánk a vitát, és azt mondjuk, hogy új következtetésekre van szükség, ezzel én személyesen nem értek egyet, és azt hiszem, hogy a többség sem értene egyet ezzel. Én legalábbis mindenkit eltanácsolnék ettől. Elnök úr, én az a bizottsági tag vagyok itt a többi tag sorában, aki nem közgazdász. Megnéztem a szakbizottság programját, de úgy érzem, hogy nem csak a pénzeszközökre és a gazdasági kormányzatra kellene összpontosítanunk, és ahogy Görögország mondta az előbb, a válságnak különböző gyökerei vannak, és a különböző országokban más és más választ adtak rá. Még ha nem is vagyok közgazdász, úgy gondolom, hogy eddig ennek a bizottságnak a munkája hozzáadott értéket képviselt, kitűnően teljesített a bizottság, és a lehető legjobbat adtuk, ami a szakértelmet illeti gazdasági szempontból, de szerintem a következő szakaszban meghívhatnánk nem kifejezetten szakértőket, hanem olyanokat, akik a válság gyökereiről beszélhetnének, de nem gazdasági szemszögből, hanem más szempontokból, mert ez gazdagíthatná a vitánkat. Másodszorban én bevonnám a nemzeti parlamenteket is, és megkérdezném tőlük, hogy mit tettek ez alatt az egy év alatt a válság kezdete óta, mert evidens, hogy a közös válaszok mellett, amelyekben a tanács szintjén és itt a parlamentben megállapodtak. Vannak specifikus válaszok, amelyeket különböző országokban alkottak meg, el is fogadták ezeket, és meg kellene hívni az illető országokat, meghallgatni őket, arról, hogy ebben az évben mit tettek. Néhány az EU jellegzetes országára gondolok. Köszönöm szépen. Pelc Ildikó szeretne most hozzászólni. Értékelem a jelentést, és nagyon fontosnak tartom minden megállapítását. Később kapcsolódtam be új képviselőként a bizottság munkájába, de rendkívül hasznosnak tekintem és jó alapnak a, a későbbi eh, munkára irányát tekintve azonban az együttműködés és a konszenzus mellé tenném le a voksomat mégpedig oly módon hogy a jelentéstevő is emltette és minden jelentős közgazdász ezt mondja a válságnak nincs vége és megismétlődhetnek bizonyos válságjelek. ezért irányát tekintve fontosnak tartom azt hogy a nemzetállamok ahogy többször elhangzott különböző lépéseket tettek a válságnak a kezelésére. nyilván van jó gyakorlat ebbe a válságkezelésbe meg kellene kérdeznünk hogy ott a választott gyakorlat milyen hatást generált milyen eredményt produkált és ezt a következő munkába be kellene vonni. fontosnak tartom az okoknak az elemzését is hiszen látszott hogy mely kérdések nem kerültek kezelésre és mik vezettek el a válságig. a harmadik tényező amit fontosnak tartok a jövőben módszertanilag hogyan tudjuk figyelni a válságot és itt kapcsolódik nagyon sok bizottságnak a munkája e, talán e, emlteném a gdp innen és túl vagy a gdp és ami mögötte van hogy valójában nincs olyan mutatószámunk még manapság sem amit használni tudunk arra amire mondjuk az eu two thousand and twenty stratégiát e, mérésoldalról épteni szeretnénk. ezért egyetértek azzal hogy a felügyeleti kérdéseket napirendre kell tűzni és nem csak gazda, vagy pénzügyi oldalról hanem gazdasági oldalról is. az utolsó megjegyzésem pedig az hogy minekután nem látjuk a válságnak a végét sem a jelét annak hogy hogyan történik meg a, a következő időszakban majd a válságnak a kezelése a probléma azonban komplex úgy gondolom hogy a bizottságnak a munkáját az előre meghatározott időn túl is folytatni célszerű. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Egy rövid megjegyzést ehhez, mert azt hiszem, hogy itt egy félreértés van. Én úgy gondolom, hogy nagyon intenzíven foglalkoztunk már az okok, az okokkal, a válságok okaival. Egy további elemzés talán még hozzáadhat egy-egy ismeretet, de ezek marginálisak lennének, úgy gondolom. Azt hiszem, hogy átfogóan elemeztük az okokat, és értékeltük azokat, és nyilvánvalóan mindenki másként értékeli az okokat, ez frakcióktól is függ. Van, aki az egyik, van, aki a másik tényezőt tartja fontosabbnak, vagy súlyosabbnak, de azt gondolom, hogy nem sokat nyerünk azzal, hogyha most ismét elkezdjük vizsgálni az okokat. Ami a felügyeletet illeti, azt hiszem, ezt a témát már kimerítően elemeztük, és az ECON szakbizottság is kimerítően foglalkozott ezzel. Döntöttünk arról is, hogy egy európai felügyeleti architektúrát fogunk létrehozni, azt hiszem, hogy itt már történt előrelépés. Egy dologra emlékeztetnék, Ezúttal nagyon rövid idő áll a rendelkezésünkre, 5-6 hét múlva karácsony lesz, addig azt hiszem nem fog már sok minden történni. Január 10-én kezdjük újra a munkát, és március közepén pedig már az áró dokumentummal kell foglalkoznunk. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy realisztikusan lássuk a helyzetet. Nagyon nehéz lesz a nemzeti parlamenteket úgy bevonni a munkába, noha ez nagyon fontos lenne, hogy végül azt mondhassuk, hogy ezt a jelentést nem csak az Európai Parlament, hanem a tagállami parlamentek is támogatják. Ez a legfőbb cél, és erre időre van szükség. Most sajnos nincs korlátlanul idő nem áll korlátlan idő mennyiség a rendelkezésünkre, hogy még további elemzéseket folytassunk, és nem szeretném, hogyha jövőre is azt élnénk meg, amit legutóbb, hogy annyira kifutunk az időből, hogy az aztán a munkát befolyásolja. Kérném eh, lengyel kollégánkat, Danuta Hübnert, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, nem voltam itt az elejétől kezdve. Lehet, hogy valami fontos dolog már elhangzott, de azért egy-két, font, egy-két észrevételt ki szeretnék emelni. Úgy hiszem, hogy az a tény, hogy az ajánlásokat, illetve a végső jelentést június körül fogja elfogadni a tisztelt ház. Tehát ez a tény igenis megalapozza azt a célkitűzésünket, hogy a krízisen túlmutatóan gondolkodjunk, nem csak a krízisből való kilábalás lehetőségét vizsgáljuk meg, hanem a krízis létrejöttét okozó tényezők elemzését is végrehajtsuk, és kitekintsünk azokra a reformokra, amelyekre szükség lehet, illetve amelyek már zajlanak részben, például pénzügyi piacok reformja, vagy a gazdasági irányítás rendszerének reformja. Úgy gondolom tehát, hogy feladatunk nem csak a szűk látókörű ajánlások megfogalmazása, hanem egy szélesebb kontextusba kell elhelyeznünk ezt a kérdést. Ne feledjük, a krízisnek nem csak európai dimenziója van, hanem globális méretű. Ezért nem úgy, mint az ECON vagy más szakbizottságok, a mi feladatunk az, hogy globális kitekintésben válaszoljuk meg ezeket a kérdéseket. Lássunk, tudjunk arról is valamit mondani, hogy mi Európa szerepe a globális gazdaság működésében. És az okok elemzése során megfogalmazott észrevételeket, amelyek még nem kerültek be az új jogszabályokba, emeljük ki újra, hangsúlyozunk ismét. Ezért, tehát úgy gondolom, hogy március és június között a feladatunk, ha jól értem, ugye ekkor folytatjuk le majd a vitát a parlamenten belül, ekkor tehát a feladatunk az lesz, hogy olyan Európának szóló ajánlásokon gondolkodjunk, amelyek közben túlmutatnak az Európai Unió határán. Globális jellegűek. Ez volt az első észrevételem. A második most következik. Teljesen egyetértek azzal, hogy az elemzés lehet, hogy nem volt tökéletes, a krízis évekig tovább húzódhat, a 30-as években sem egyik napról a másikra oldódott meg a krízis. De mindaz, amivel foglalkozunk, az nincsen kőbevésbe. Lehet, hogy vitáink, munkánk során új gondolatok fogalmazódnak meg, és ezek irányában nyitottságot kell mutatnunk. Tehát teljesen egyetértek az, hogy ne nyissuk ki, ne nyissuk meg újra a vitát azokról a kérdésekről, amelyekben már egyeségre jutottunk, de azért nyitott, rugalmas szellemmel dolgozzunk. Második észrevételem, az időzítésről, illetve a határidőkről szól. Feladatunk az lesz, hogy a Európai Unió által, illetve az Európai Unióban bevezetett reformok első értékelését elvégezzük. Az egyes szakbizottságok a reformok más-más szempontjait vizsgálják meg. A belső PSZ szakbizottság a belső piac működését elemzi, a pénzügyi, a pénzügyi működéseket, de úgy gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy így áttekintsük a reformok összességét, melyeket a pénzügyi válság után vezettek be, és így ne egy olyan vitát nyissunk meg, amely kizárólag arról szól, hogy kinek a módosítóját fogadjuk be, és kiét nem, hanem valóban egy széles nyilvánosság által is követhető vitát folytassunk a krízis szakbizottság, albizottság eh, felügyelete alatt esetleg egy nagy konferenciát lehetne tartani. Talán érdemes volna az Európai Bizottság szakértőit is felkérni, hogy készítsenek elő egy jelentést a reformokról különböző beavatkozási osztályokra osztva. Van itt még egy észrevételem. Ez pedig a nemzeti parlamentekkel való együttműködést illeti. Az elmúlt egy évben és régében is részt vettem egy ilyen nemzeti parlamenttel tartott közös ülésen, de úgy gondolom, hogy ezek nem működnek igazán jól, a kritikus tömeget nem értük még el. Illetve nem ugyanazon ügyekben dolgozunk, vagy nem ugyanabban az irányban. Tehát ugye márciusra tervezik a nemzeti parlamentekkel tartandó ülést. Nos, éppen ezért célra vezetőbb volna, hogy a nemzeti parlamentekből jövő kollégákat jobban felkészítsük, mint korábban. Mert az ideigi üléseken bizony az a benyomás alakult ki, hogy nem voltak eléggé felkészítve. Köszönöm szépen, Donata Hübner. Valóban igaza van az utolsó észrevétellel, a nemzeti parlamentek képviselőinek, hogy úgy mondjam, felkészültsége, illetve a jelenlétük sem volt mindig kielégítő. Reménykedjünk abban, hogy ez megváltozik ez a helyzet, és a javaslatában nagyon érdekelnek tartom, hogy esetleg a bizottság támogatásával egy nagyobb rendezvényt is kellene tartanunk, amelyben a már meglévő elemzések alapján állva az elképzeléseinket még tovább tudnánk vinni. Különösen ami az Európai Unió elkövetkező éveinek politikáját illeti. Erre vonatkozólag gondolkozhatnak tovább. Frank Engel, majd Pervonzs, majd pedig eh, Titikájnál asszony kértek szót, hogyha nem, a végén kapnak szót a jelentéstevők. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az elemzést elvégeztük, tág értelemben véve is, sőt, a köztes jelentésben több szerepel, mint egyszerű elemzés. Ezt nem találtuk ki, mert nagyon sok intézmény és szakértő szer foglalkozott ezzel a kérdéssel, még mielőtt ezt mi mi befejeztük volna ezt a munkát, és hogyha valaki szeretné, akkor több ezer oldalt elolvashat arról, hogy mi járult hozzá a válság kirobbanásához. Például az én könyvtáramban az izlandi helyzet legalább 2000 oldalt tesz ki. Ami pedig az elemzés kiterjedését illeti, ez is megtörtént, mert mélységeiben foglalkoztunk ezzel, és ez benne van a köztes jelentésben, még ha csak csírájában is, de benne van, azért is hívják ezt köztes jelentésnek, majd még elkészül egy végleges is. De világosan szeretném elmondani, hogy ezt ezzel az első köztes jelentés lezárta a munkálatok első részét, és ez az alapja a következő soron következő munkának, tehát semmi újat nem találtunk ki, vagy nem kell itt kitalálni, már meg is szavazták ezt a plenárison, úgyhogy nem kellene eh, erre visszatérni. És szeretném elmondani még elnök, hogy nekem már elegem van a meghallgatásokban. Én egyetlen egy szakértőt sem akarok többet látni. Annyit találkoztunk már, vannak olyanok, vagy voltak olyanok, akik még nem is szakértők, de mi szakértőket csináltunk belőlük azért, hogy meghallgassuk őket. Nem akarok se kontrollt, se felügyeletet most már. Hát, hát ezt csináltuk az utóbbi két évben itt a parlament és egész Európa. Ez az egyetlen dolog, amit tettünk. Felügyelet, kontroll. És ez engem nagyon elszomorít, mert most már két éve kellene tudatában lenni abban, hogy mi történik, és mi mit csináltunk. Kontroll, felügyelet. Jó, ez most már megtörtént, vagy még folyamatban van. Nem kellene ezt a külön nem jogalkotási bizottságot a kontroll és a felügyelet útjára állítani, mert az már úgyis megtörtént. Most már a politikai kérdésekkel kellene foglalkozni, mert a kontroll és a felügyelet az összes gondol, amit, ezt, ez, amit ez magával hoz politikailag, ez tulajdonképpen technikai dolog, és hogy van az európai rendszer, hogy vannak a nemzeti rendszerek megszervezve, minden pénzügyi termék most már felügyelet tárgya mindenütt a világon, de ezek technikai kérdések, úgyhogy nem kellene erről még ismételten évekig vitatkozni, úgyhogy ezt most már hagyjuk. Én négy elemet látok, ezekkel kellene mostantól fogva foglalkozni. Egy egyik az állami adósságok, ezek kihatásai nem csak nálunk, hanem az USA gazdaságában is, ami tulajdonképpen egy háborúban háborút folytató és csöcélén álló gazdaság. Meg kell nézni, hogy itt a kontinensenken vannak olyan dolgok, amelyek nekünk szólnak itt Európában, mást meg lehetne importálni. Most már annyi szól foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és a szakértők már azt mondták, hogy most már ne stimuláljuk a gazdaságot, mert ott valóban van többlet, ott nem deficites, strukturális deficitet hoznak létre, ez már tulajdonképpen mindenütt a világon, Európába, kivéve Kínába, a kényszi elveknek a kifordítása. A másik, a nemzetközi kereskedelem, az aránytalanságok. Ezzel is foglalkozni kell, meg kell nézni, hogy itt mit tesznek az európai szereplők, és mit tesznek etéren a többiek, Kína, Oroszország, Brazília, stb. Mert mindez a jövőbeli mérleggel függ össze, mégpedig a valuták árfolyamával és a monetáris politikával. Mert itt indult el az új háború, itt robbant ki. Tudom, hogy ma reggel meg szavaztunk egy tízoldalas állásfoglalást, csupa dicséret az USA-ról, pedig tíz napja a háborút, háborút indítottak ellenünk, meghirdették a háborút, és ez a parlament képtelen ezt látni, vagyis a 600 milliárd dollár, amit most a piacra dobtak, amit nyomtattak Amerikába, és elterjesztik a világon, már az 1300 milliárddal, amit már befektettek, már elérhették volna azt a célt, amiért most a 600 milliárdot piacra dobták, úgyhogy ennek nincs értelme. A lényeg az, hogy minden attól függ, hogy milyen monetáris eszközökkel akarunk itt rendelkezni, Európában az Európai Központi Bank egyszer kénytelen lesz majd az árfolyamokat manipulálni elképzelhető, hogy olyan helyzetbe kerülünk a következő hónapokban, években, amikor az euró értékét irányítani kell. Most ez még elképzelhetetlen, mert van egy sort szerződésünk és a központi bank szerepét is ismerjük, de erről azért mégiscsak beszélni kell, és nem szabad úgy tenni, mint hogyha ez a probléma nem létezne. Utolsó probléma, már bilaterálisan, multilaterálisan ezzel foglalkoztunk. Az európai integráció tanulságait le kell vonni, és a politikai Európa tanulságait is, mert itt még Európában még mindig sehol se vagyunk. A válság politikai következményeit nem vontuk le, kontrollálunk, felügyelünk, és egy fél tucat szereplő van ott, ahol egy is elég lenne. Egyébként Pervans javaslata mégpedig az, hogy a monetáris kompetenciákat központosítsák, ezt meg kellett volna hagyni a köztes jelentésben, sőt, még tovább kell menni, vitatkozni kell erről, és kedves kollégák, kedves elnökül, én az én meggyőződésem az, hogy intenzív vitákat kell a következő hónapokban itt magunk körében folytatni, most már ehhez minden elem megvan, és meg kell egyezni a politikai javaslatokról, mert ehhez kell a szakértelem, és ezt meg már meg is kaptuk. etwas provokanten Thesen, die ich aber zum größten Köszönöm szépen ezt a teljesen világos okfejtést, és persze azokat a provokatív állításokat is, amelyek eh, elhangzottak. Az elmúlt napok fejleményei valóban számunkra is elgondolkodtatóak, nem egy kérdést felvetnek. Talán ezt a koordinátorok ülésén megtesszük. Petti Kájnen asszonynak adnám meg Pervans Berez előtt, utolsó előttiként a szót. Köszönöm szépen! és elnézést kérek, hogy későn tudtam csak jönni, egy másik ülésen voltam, és igyekszem majd általános bevett szokásaim ellenére rövidre fogni magamat. Nagyon is támogatom azt a felvetést, hogy ne nyissuk meg újra a jelentés kérdéseinek vitáját. A meghatározott elemzéseket, illetve az elemzé, a krízis alapjául szolgáló okok elemzését ne kezdjük el újra, ezen felül pedig hosszú távú perspektívába kell ágyaznunk a munkánkat, ezzel is nagyon egyetértek. Helyes volna, hogyha a meglévő döntéseken túl ezeken túlmutató elképzeléseink lennének, tehát nem csak a gazdaság, hanem a közpénzek működésének kérdéseit is felvetnénk, és kitérnénk a globális szinten való pénzpiaci felügyeleti szabályozás kérdésére is. Ezek a felvetésekről itt már szó volt. Úgy hiszem, hogy ahelyett, hogy a meghallgatások hosszú listáj, hosszú sorát tartanánk, sokkal inkább célirányos vitákat kellene folytatni. Néhány példát, hogy mondjak. Amikor az európai gazdasági irányítás kérdéséről van szó, a European Economic Governance kérdéséről van szó, akkor talán egy in-kamera, tehát egy zárt ajtós ülést kellene tartanunk Oli Rén részvételével, ahol megvitathatnánk, hogy melyek a következő lépések, melyeket tenni kell a közkéz eladósodása tekintetében, illetve a nemzeti és az Európai Uniós költségvetések biztosítása érdekében. Világosan kirajzolódnak a fiskális politikai különbségek Európában és globálisan. És a pénzügyi szabályozási csomag vitájára bárnyié biztost is meghívhatnánk, és globális kérdésekre is ki kellene tekintenünk, például az IMF reformjára, vagy mindarra, ami a G20-ak csúcsain történik. Ez már kezd nagyon kevés hatékonyá válni ez a csúcs. A fiskális politika globális kérdése, tehát nagyon fontos, de teljesen érte magunk közszólva, hogy az USA miért folytatja saját politikáját, vagy Kína miért folytatja saját pénzpolitikáját. Nos, hát akkor most mit tegyünk, voltak éppen a leértékelés, leértékelés volna az egyetlen logikus válaszlépés az USA lépésére, de ez a versengés lefele semmiképpen sem lehet eredményes. Tehát ez a fő kérdés, hogy hogyan tudjuk a különböző döntéshozatalokat, döntéshozatali struktúrákat értelmezni a fiskális politika, a pénzpolitika keretén belül. Úgy hiszem tehát, mind a pénz és a, és a fiskális politika területén, hogy ki kell szólni, szólni kell a hitelminősítő intézetek munkájáról, és az EFRS-ről is szólni kell, hiszen hogyha a cégeknek a márkáit, vagy a piaci fellépését értékelni lehet egy hitelminősítés során, miért ne lehetne például a környezetvédelmi profilját is értékelni, kvázi dollárosítani, hiszen nem lehet teljesen külön választani a munkájukat ezektől a szempontoktól. A harmadik felvetésem pedig az új innovatív pénzpiaci termékekre vonatkozik, amelyek új tanújra megjelennek a pénzpiacokon, és itt is fontos, hogy átláthatóvá tegyük a piacot. Jó pénzügyi termékek legyenek el a piacon, de ezek szintén átláthatóak legyenek. Az utolsó észrevételem az EU 2020-as stratégiájára vonatkozik. Nagyon fontos, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság munkájával együttműk, ezzel a szakbizottsággal szorosan együttműködjünk, de az európai befektetési és innovációs struktúrát is meg kell vizsgálni, mit akarunk tenni komolyan a PPP-kkel, illetve az Európai Befektetési Bankkal, milyen terveink vannak a jövőben. Azt hiszem, hogy ettől még messze vagyunk, hogy ilyen konkrét kérdéseket megválaszoljunk. Hát ezek azok a levelek, amelyeket a Jézuskának írtam karácsonyi ajándékokat kérve. De még van itt egy észrevétel, a nemzeti parlamenttel való együttműködés. Igen, igen, működjünk együtt, de hát ne legyen ez egy ilyen duma délután. Mi volna, hogyha azt kérnénk tőlük, hogy készítsenek elő valami anyagot, küldjék el hozzánk, mert hogyha csak ide jönnek és beszélgetünk, az igen kontraproduktív lehet. Nos, gondolkoztunk azon, hogy a nemzeti parlamentek a krízissel hogyan foglalkoznak. Vannak egyes parlamentek, amelyekben van külön adhok bizottság, Holland parlamentben, Belgiumban, Luxemburgban, Francia parlamentben létezik ilyen adhok krízisbizottság. vagy nincsen bizottság, de meghallgatásokat tartanak, workshopokat, találkozókat. Hát ez a nemzeti parlamentek jogköre, hogy eldöntsék, hogy akarnak, milyen formában törődnek a krízissel, de úgy gondolom, hogy saját magunk érdeke az, hogy visszajelzést, feedbacket kapjunk a nemzeti parlamentektől hiszen hogyha Frank Engel által felvetett messzemutató következtetéseket akarjuk megfogalmazni, akkor ehhez igenis szükségünk van a nemzeti parlamentek támogatására, egyetértésére, hiszen a Lisszaboni szerződés alapján igenis beleszólási joguk lesz akkor, hogyha az a benyomásuk alakul ki, hogy szubszidiaritási joguk nem érvényesül. Ilyen módon tehát ezt a célt szolgálná ez az eszköz. Pervans, bocsánat, Pervans előtt még valaki szót kért. Tessék. Köszönöm szépen. Sajnos nem voltam jelen az ülés kezdetén, ami az első fázist illeti, elvégeztük a munkát, most pedig a második fázis következik és az aktuális kérdésekre összpontosíthatunk, G20, fenntarthatóság problémája, és a világ pénzügyi helyzete. Mit kell tenni azért, hogy ez működjön? Milyen legyen ennek a pénzügyi rendszernek a, az architektúrája, azután az IMF szerepe, a központi bank szerepe, a Bázeli Bizottság szerepe, azután a demokratikus szervezeteink, hogyan foglalkozunk a különböző intézményekkel. Ez mind fontos a rendszer szempontjából, hiszen ez is része kell, hogy legyen a jövőbeli elmélkedésnek. A másik a makroökonomiai együttműködés, nemzetközi jellegű, és ez az európai program része, de a világprogram része is. Az aránytalanságok korrigálása és a nemzetközi rendszer felépítése. Nagy a felelősségünk, mert hiszen mi vagyunk az egyik legnagyobb pénzügyi egysége a világon, és hogyha nem döntünk, akkor esetleg a jövőben elveszítjük a befolyásunkat. Ezen, vagyis a jövőn el kell gondolkodni. A válságnak másik fontos aspektusa a monetáris pénzügyi válság részletei, tehát el kell gondolkodni a nemzetközi monetáris rendszeren, ennek távlatain, ez is releváns, és a szabályozói aspektuson kívül a fiskális költségvetésivel is kellene foglalkozni, ezt a vonalat is követnünk kell, valamint a világgazdaság irányítása. A válság a subprime-mal kezdődött, aztán pénzügyi válság következett be, és ez az államok pénzügyeit érinti, és a növekedés, tehát újabb fejlemények voltak, és foglalkozni kell a világgazdaság irányításával. hogy túl kell lépni az EU-n, inkább világméretebben kell gondolkozni, vagyis hogyan kell megszervezni a G20-at, mik a perspektívák, az ENSZ szerepe, úgyhogy itt érdemes elmélkedni. Az első részt már megszerveztük, úgyhogy a G20-akkal párhuzamosan lehetne a másodikat megszervezni. Pervans, köszönöm, köszönöm, hogy ismét szót kaptam, mert reagálhatok több dologra, ami a vitában elhangzott. A bevezetőmben elfelejtettem mondani, hogy ismét köszönetet mondjak a kollégáknak az elért eredményekért, mert nem is volt nekem olyan biztos, hogy ilyen örvendetes forgatókönyv alakul ki. Nagyon sok hozzájárulás volt, és Szerintem itt a bizottságban a kollektív lelkiismeret segítette ezt a munkát. Nem tudom, hogy osztják-e majd az én kis frusztrációmat, de ezt a jelentést a plenáris szerdán tárgyalta volna, de közben ott volt a G20, az európai csúcs, egy másik jelentés, és végül is ez nem volt jó gondolat a többi intézmény szempontjából is sem, mert ők rövid távra összpontosítottak, és valahogy lett volna alkalom arra, hogy elgondolkodjanak erről hosszú távon, de ez elmaradt. Szerintem ebből le kell vonni a tanulságokat, majd amikor a második rész készül a jelentésből. Másik dolog, ha megnézzük ezt a szoros ütemtervet, akkor a SUR bizottság ütemtervét kell majd megvizsgálnunk, megnézni, hogy hogyan tudjuk ezt eh, párhuzamosan végezni a mi munkánkat. Mert mi itt a tét? A mandátumot szeretnénk meghosszabbítatni, mert mi optimisták vagyunk, és reméljük, hogy teljes munkát tudunk végezni. De közben meg nehéz eladni ezt a jó eredményt, amit elértünk itt együttesen. Mit mond ez az eredmény? Azt mondja, és itt teljes mértékben csatlakozom Engels kollégámhoz, Hát mit mondunk ebben a jelentésben? Az, hogy Európának fel kell ébrednie, hogy itt van egy projekt, amit meg kell védenie, és meg kell nyilatkoznia. Most miről van szó? Ezt a projektet finanszírozni kell. Hát ezt mondtuk el ebben a jelentésben és éppen ezért fontos, hogy párhuzamosan haladjunk, és majd ki kell, hogy derüljön, hogy ezt a projektet finanszírozzák-e, avagy nem. Ami pedig az okokat illeti, nem akarok hosszasan beszélni, de akik azt mondták, hogy foglalkozni kellene az okokkal, azért nekik igazuk van, mert a legnehezebben erről tudtunk megegyezni, amikor a jelentés készült. Voltak, akik azt mondták, hogy itt túlságosan nagy hangsúlyt helyezek a válság pénzügyi oldalára, de közben meg kell nézni, hogy azért a pénzpiacok működésével vannak itt nagy összefüggések, és végül is bizonyos dolgokat meg kihagytunk a jelentésből, mert azok vita tárgyát képezték, például a szociális egyenlőtlenségek kérdése, ez is vitatott téma volt. Hogyha úgy érezzük, hogy ebben a bizottságban konszenzus alakul ki, és el fogjuk mondani együtt, hogy a szociális egyenlőtlenségeket is meg kellene vizsgálni, mint a válság egyik okát, de látom, hogy mi van a tanácsban, mi zajlik itt, és nekem az az érzésem, hogy ezt a részét a dosszénak nem fogjuk megnyitni újra, és szerintem nem is kellene újra vitát indítani erről, mert a súlyos helyzetet okozna, mégpedig a fő feladatunktól eltérítene bennünket, vagyis eltávolodnánk attól, amiben megállapodtunk már, amit elértünk, vagyis van egy projekt, és hogy Európának fel kell ébrednie, és nem szabad egoista magatartást tanúsítania senkinek. Ami pedig a helyzet alakulását illeti. Többen elmondták a véleményüket erről, hogyha lenne egy Mr. Euró, akkor sok mindent meg tudnánk oldani, ha nem is mindent, de sok mindent. A G20 azt a következtetést vonta le, hogy az árfolyamot majd a piac fogja meghatározni, de látjuk, hogy mi lett ennek a következménye, egy sor spekuláció, vannak, akik a helyzetet felhasználják, és őn maguk spekulációkat okoznak, és ebből hasznot húznak. Igen, ez nem volt látható, de Stiglitz mondja ezt, hogyha valami nem látható, akkor ez nem is létezik. Azután szóltam arról is, hogy milyen nehezen tudjuk a válság eredetét elemezni, és ajánlásokat tenni, de van egy másik nehézségünk, és ezért kell egy igazi politikai vita. Engels kollega kollégával már erről beszéltünk, ez bonyolult vita volt, hogyha megnézzük a 2020-as stratégiát, azért az nem egy olyan messzire, mint amit mi javasoltunk a jelentésben sok szempontból. De azért ez végül is jövőkép, terv, mit kellene holnap tenni. Ezt a júniusi csúcs fogadta el, majd az októberi európai csúcsnak el kellett volna mondania, hogy akkor hogy fogjuk ezt a stratégiát finanszírozni, de erről semmit nem mondtak. Csak annyit mondtak októberben, hogy szinte mindenki ellen szankciókat kell bevezetni. Közben arról van szó, hogyan fogunk itt boldogulni, hogyan finanszírozzuk a jövőnket. Erről nem is beszéltek. És ez a mi körünkben is nehezebb vita, mert senki nem irreális, mindenki előre akar szaladni az adósságokat illetően, de hogyha nem teszünk semmit, nem mondunk semmit, senki nem fog minket megvédeni. Azt mondják, hogy majd a kínai állami adósságok befektetése segít minket, véd majd meg minket. Azért ebben nem vagyok olyan biztos. Utolsó kérdés. Szerintem erről újból kellene beszélni, hogyan lehetne ezt megszervezni. Danuta Hübner javaslat, hogy legyen egy nyilvános konferencia a mi konklúziónkról. Ez kitűnő gondolat, majd a koordinátorok ülésen erről beszélünk. Nem tudom, hogy kikkel, hogyan kellene ezt megszervezni, de láthatóvá tenni ezt a mi hosszú távú jövőképünket, és itt a parlamentben a többség, nagy többség ezt támogatná. Majd pedig, ne felejtsük el, Vájs kollega beszélt erről, nagyon sok téma egy sor kérdést hosszú távú stratégiai szemszögből kívánunk vizsgálni, de napról napra az Ekon bizottság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és nehéz azért ezt a két dolgot összeegyeztetni. Ezzel számot kell vetni. Ennyit szerettem volna mondani kiegészítésként. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk az ülés nyilvános részét kérem, hogy a koordinátorok maradjanak itt, és a többieknek pedig jó hazautat kívánok, és szép estét is kívánok. 5 perc szünetet tartunk, és 5 perc múlva kezdjük a koordinátorok ülését.